So, guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Jó reggelt kívánok, kedves kollégák! Azt hiszem, hogy folytathatjuk a napi rendünket, amelyet tegnap félbeszakítottunk, és következzen a hatos számú napi rendi pont, amelynek a témája a parlament álláspontja a tanács által módosított 2011. évi költségvetési tervezetről. Ehhez a mi bizottságunk is benyújtott módosító indítványokat. A vélemény előadója Jutta Haug ma nem tudott eljönni hozzánk. Linda meg Evan mesélni majd el nekünk, hogy a környezetvédelmi bizottságnak milyen óhaja és óhajai vannak a 2011. évi költségvetési tervezettel kapcsolatban. Linda, tiéd a szó. Nagyon szépen köszönöm Jutta eh, Haug nevében elnézést kérek, ő sokkal inkább szakértője a költségvetésnek, mint én, de hát mindent el fogok neki mondani a következő tárgyalási fordulója, forduló előtt. Juta arra kért engem, hogy mondjam el önöknek, hogy nagyon sok tárgyalás volt, a DG Envivel, a DG Szankóval. Egy fontos dolog, hogy a nomenklatúra megváltozott, mert létrejött az éghajlatváltozással foglalkozó főigazgatóság, úgyhogy ha megnézik a költségveti sorokat, most már nem csak a DGNV, hanem a DG Klim költségvetési sor is ott lesz közöttük. Juta fel akarta hívni a figyelmet a dohány alapra, ezt a dohány cégek hozzák létre a cél, a tudatosítása a dohányzás veszélyeinek, csak ez 2010-ben lejár, és a DG Agri és a DG Sanko finanszíroznák a folytatást, de eddig még nem sikerült megoldást találni ezzel kapcsolatban Úgyhogy ez is megjelenik az ötös pontban, ahol kérjük, hogy a DG eh, NV találja meg a megfelelő, és a Szankó találják meg a megfelelő megoldást a belga eh, elnökséggel közösen. Nagyon sok eh, kollega pilot projekteket, előkészítő projekteket jelentett be, illetve terjesztett elő. A bizottság ezekre reagált, és ez meg is jelent. Jutta, arra akartam még felhívni a kollégák figyelmét, hogy ezek a projektek, négy van ilyen, ezek kísérleti jellegűek, innovatív jellegűek, és hát megnézik, hogy mennyire megvalósíthatók. Tehát itt ez azért van, hogy elő lehessen készíteni a jövőbeni lépéseket megnéztük a projekteket, amelyek a kollégák előterjesztettek, tehát ilyen kísérleti pilot projekteket, amelyek megfelelnek ezeknek a kritériumoknak, és a menetrendre is felhívja a figyelmet, július 19-e határidő a módosítók benyújtására, és a költségvetési módosításokra a tervezetet megkapta július 7-én a, az NV, DGNV, és majd szeptember 6-án Strasbourgban szavaz a mi bizottságunk erről. Emilia Románónak külön szeretne jutta köszönetet mondani az együttműködésért. Hát kollégák, ezek lettek volna azok a pontok, amire Jutta kért, hogy mondjam el önöknek, és mint mondottam, örömmel várjuk a megjegyzéseiket, és én erről tájékoztatni fogom Jutát. Köszönöm Linda a beszámolót Juta nevében, és köszönjük a titkárság munkáját is, ami már el is hangzott. Kérdezem, hogy van-e megjegyzés, van-e valakinek ezzel kapcsolatban valamilyen mondani valója. Úgy tűnik, hogy ez nincs így, tehát ö, általános fáradtság vagy általános elégedettség uralkodik a teremben. Hát mondjuk úgy, hogy elégedettség az mindig jobb, mint a fáradtság. Tehát akkor ezt tudomásul vettük, ugye? Az időpontok, dátumok pedig világosak. Hát akkor egy kicsit korábban is ö, ö, vagyunk, mint terveztük a szavazásnál. Nem tudom, hogy a ö, kollégák ugye mikor jönnek, 9.30-ra terveztük a szavazást, de hát akkor jöjjön a következő napi rendi pont, ez pedig az Európai Unió ö, ö, ö, és jogszabályok végrehajtásáról szóló jelenség a biológiai sokféleség megőrzését célzandó. Eszterden Lange biztos, hogy valahol úton van felénk, de hát a szavazás következik a módosító indítványokról mégpedig 104-ről, de hát mi elég gyakorlott szavazók vagyunk ebben a bizottságban, és Richard. Herr Vorsitzender, nachdem wir in unserer... Elnök úr, minek utána 9.30-ra tűztük ki a szavazást, és sok kollega nincs itt, illetve nem sok kollega van itt, gondolom jobb lenne egy kis szünet, mert egyszerűen még nem vagyunk itt. És hát kifejezetten szerepel a napirendben, hogy 9.30-kor. Hát akkor rendben van, akkor azt javaslom, hogy az ERSA EFSA-val kapcsolatos jelentést vegyük előre, ez pedig a 11-es pont lenne normálisan, és akkor ez most talán egy jó lehetőség, hogy ezt letudjuk most. Pármában jártunk, hét tagú delegációval, a jelentésünket látták, és az EFSA, az Élelmiszer Biztonsági Hatóság 2002 óta létezik. Az élelmiszer botrányokból vontuk le a tapasztalatokat, és így jött létre az EFSA, amelynek a feladata, hogy tudományosan független szakértő jelentéseket készítsen az egész élelmiszer láncolat számára. Tegnap Dalé biztos úrral a vita során már szó esett arról, hogy a kockázat elemzés milyen az EFSA-nál. Számos kritikus kérdés, megjegyzés hangzott el, ami delegációnk is feltett ilyen kérdéseket. A tudományos munka, a függetlenség minőségével, mienségével kapcsolatban, és hát azzal kapcsolatban is, hogy milyen átfogóak legyenek a készítendő tudományos tanulmányok ahhoz, hogy az egyes témákat lefedjék, amelyekkel mi foglalkozunk. Az EFSA az most még nem teljesen kész, még felépülőben van, ismerjük a történetet, Párma székhely, most nem is olyan könnyű ott a munka, bár fokozatosan azért javul a helyzet, az EFSA új épületbe költözhet, és hát a munkatársak most már európai iskolát is találnak a városban, és hát ez a gyermekes családok számára fontos, hogy megfelelő iskolát tudjanak biztosítani a gyermekeiknek, és ne kelljen messze Iszprába iskolába járniuk Pármából, mert csak ott van eddig európai iskola minden érzékeny kérdésről szót váltottunk a látogatás során, többek között a géntechnológiával módosított élelmiszerekről, a GMO-król, a novel foodról, az újszerű élelmiszerekről, a klónozott állatból nyert húsra, a növényírtószerek kérdését, a ö, bisphenol A is kérdés volt, illetve téma ö, volt, és ö, már tegnap is elmondtam, hogy az EFSA-nak nem könnyű, sőt nehéz a feladata, ugyanis tele van ellentmondásos témával, amelyekkel foglalkoznia kell, és hát nekünk a magunk részéről figyelni kell arra, hogy nehogy jogtalan kritikával illessük ezt az ügynökséget. Nem lehet azt mondani, hogy az EFSA nem független, mert ez így nem igaz. De ö, azt lehet esetleg kritizálni, hogy talán nem eléggé elég kellő mennyiségben készülnek hosszú távra kitekintő tanulmányok. Hát azt hiszem, hogy ez egy hasznos látogatás volt, az EFSA is nagyon örült, hogy az Európai Parlament érdeklődést mutat a munkája iránt, és szinte mind a 3-400 munkatársal tudtunk találkozni, beszélgettünk, eszmecserét folytattunk velük, és összességében azt lehet mondani, hogy Helsinki-ben már az ESA-ban is ez volt, az ESA-nál is ez volt a helyzet, hogy az ügynökségeknél tett látogatásainkat az ottaniak nagyon nagyra értékelik. Fontosnak tartják, hogy felkeressük őket, mert ők ugye messze Brüsszeltől dolgoznak, és szükségük van a közvetlen kapcsolatra. Vannak kapcsolattartó személyek, de ezek az alkalmi látogatások a bizottság részéről ott nagyon jó fogadtatásra találnak. Itt vannak olyan tagok is, akik ennek a delegációnak a tagjai voltak. Hát nem tudom, hogy van-e még megjegyzésük és hozzáfűzni valójuk ahhoz, amit elmondtam a látogatásról. Zéber kollega, igen, elnök úr. Milyen következtetésekre jutott? a látogatás után a delegáció. Ugye szót ejtettünk néhány kritikus pontról, különös tekintettel a kockázat elemzésre. Itt nem voltunk mindig olyan elégedettek, például a GMO, a klónhús esetében az összeegyeztethetési szabályokat illetően. Szóval itt az EFSA-val kapcsolatban sok kritika elhangzott, de melyek voltak a konkrét következtetések? Hol lehet jobbítani? Milyen konkrét javaslatok alapján lehet az EFSA-t olyan hatóságá fejleszteni, amelyet valóban mindenki elismer, és ahol megszűnik ez az összeférhetetlenség. Tehát azt kérdezem tőled, elnök úr, hogy te személyesen vontál ele következtetéseket ezzel kapcsolatban a jövőre nézve. Nos, hát ez a kritika, ami elhangzott, ez nem új. Ez a kritika már hosszabb ideje létezik, és Dali biztos úr is járt Pármában, és az a megállapodás született, hogy 2010 őszig az EFSA ügyvezetését, munkáját felül kell vizsgálni, és tegnap hallottuk is, hogy az év végén lesz egy jelentés arról, hogy hogyan lehet javítani, módosítani az ügymenetet a hatóság, az ügynökség kiépítése során, és hát csak csatlakozni tudok ahhoz, amit a kollégák elmondtak, hogy az EFSA reputációját rendbe kell hozni. Tehát egy elismert, tiszteletben álló szervezetté kell tenni, amelynek a szakmai ö, ítéletét ö, mindenki elfogadja, ö, még akkor is, hogyha ö, nem ö, esik egybe az eredménnyel, de a kockázatelemzésnek ö, egyértelműnek kell lenni, objektívnak, ö, minőségileg magas szintűnek kell lennie. Tehát erről majd még az év végén tudunk beszélni, amikor ez a felülvizsgálati jelentés tanulmány elkészül. Linda? Igen, egy kérdésem, egyszerű kérdésem lenne az ügynökséggel kapcsolatban általában. Azt hiszem, hogy az, amit mondott elnök úr, az iskolák, meg az, hogy megtaláljuk a munkatársakat. Szóval azt hiszem, hogy mm, vannak jó ügynökségek, csak éppen túl sok van belőlük, és azt hiszem, hogy nagyon világos mandátumukra, mandátumra van szükség. Tehát hogy milyen munkát végeznek, milyen konkrét munkát végeznek, ezt kell nagyon világosan megnézni. Azt hiszem, hogy a tanácsal szemben keményeknek kell lenni, amikor a legkülönbözőbb helyeken próbálják létrehozni ezeket az ügynökségeket, hogy ki elégítségék ott mindenkinek a vágyait. Hát azt hiszem, hogy a valóságban ez azért meg is határozza azt, hogy hogyan fog működni az ügynökség, már az, hogy hol van, mert ettől függ, hogy hogyan lehet oda munkatársakat találni. Hát ami pedig a biztonsági tanulmányok minőségét illeti, hát a tudományosok, tudományos munkatársak arra válaszolnak, amit kérdeznek tőlük. Más kérdésekre nem fognak választ adni, csak arra, amit feltesznek nekik. Tehát az, hogy most szeretjük-e, a, szeretik-e a klónozott hús, nem ez a fontos, hanem meg kell fogalmazni a kérdést, és ők arra fognak válaszolni. Tehát ők ö, nem adnak mindenre választ, ezek a ö, tudományos kutatók, csak arra, amit kérdezünk tőlük. Tehát a határozatok az más kérdés. Mi nekünk arról kell dönteni, hogy elfogadjuk-e a válaszokat, amiket kapunk tőlük. De hát maguktól nem fogják megválaszolni a nagy kérdéseket. Na most itt persze tudományos megfontolásokról is szó van, de hát azért az állat jólét kérdése is ott van a háttérben, és a fennáll a fenél a. Ezzel a kérdéssel kapcsolatban már volt vita, és ő valami, ha jól emlékszem, ezzel kapcsolatban ezen a héten jelenik meg, nem valami jelentés az EFSA-nál. 13-án, 14-én júliusban? Hát ez ma van, vagy holnap, szóval nem tudom, hogy jól emlékszem-e. Hát akkor majd a bizottságot megkérdezzük, ha van itt valaki onnan, hogy a bisphenol A valaki tud-e valamit mondani erről? Golf Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. A weboldalon is ö, megjelent már, hogy elhalasztottuk a végső jelentést szeptemberre erről, úgyhogy még 800 tanulmányt kell megvizsgálnunk, úgyhogy szeptemberben lesz meg ennek az eredménye. Köszönöm. Igen. Hát akkor ez az információ a Biszmanolával kapcsolatban nem júliusban, szeptemberben fogjuk ezt meghallani. A parlament több jelentést készített, az EU ügynökségeiről, és mi ugye elégedettek vagyunk, elégedetlenek vagyunk a tanács döntéseivel, mert ugye ott a motto az, hogy hol nincs még, melyik tagállamban nincs még ügynökség, aztán semmi más nem számít, hogy mi egyébként hova illene, passzolna, és egyáltalán hogyan lehet ott kiépíteni, tehát ez egy ilyen putpori a lehető legkülönbözőbb szervezési módokat ö, alkalmaznak. Ez egy tartós feladat. Nekem abban a szerencsében volt részem annak idején, hogy az AFKO bizottságban foglalkozhattam folyamatosan ezzel a kérdéssel. Még egy másik ügy, amit Linda említett. Valóban így van, szó esett, illetve vitatkoztunk már erről, hogy az EFSA csak kockázatelemzéseket végez, a risk management, tehát a risk assessment az ő dolguk, de a risk management meg már a miénk. Tehát a kockázat kezelés már a mi feladatunk, és hát nem mindig követjük azt, amit a tudomány mond, hanem azt csinálunk, amit a politika jónak tart. Annak ellenére, hogy a felvilágosodás korszaka óta, amikor a józan ész az, ami a legmeghatározóbb erő, az ember hajlamos azért arra, hogy a tudományos eredmények alapján cselekedjen, csak éppen nem mindig. És utalás történt arra is, hogy az FDA az Egyesült Államokban csak kockázatelemzést végez, tehát az Egyesült Államokban ez egy tisztán tudományos munkát végző hatóság, semmiféle társadalmi-gazdasági megfontolásokat nem tesz, még az EFSA-nak a feladatai közé tartozik ez is, tehát a kockázat elemzés során a társadalmi gazdaság, és nem csak a tisztán tudományos szempontokat kell figyelembe vennie, de hát nyilvánvalóan a tudományos megközelítés a legerősebb az ügynökségnél, és aztán a kockázat kezelés már a bizottság dolga, hiszen az a törvény kezdeményező szerv. Nem tudom, hogy esetleg van-e még mondani valójuk ezzel kapcsolatban. Nincs, ugye? Hát, ha nincs, akkor eltöltöttük az időt kreatívan és jól, és most már elegen vagyunk. Még annyit szeretnék elmondani, hogy Vittorio Prodi Pármában képviselő, ott van a választókörzete, nem tudom, hogy akar-e mondani valamit a látogatással kapcsolatban. Előre hoztuk ezt a napirendi pontot, úgyhogy van-e valami mondani valód Vittorio, ezzel kapcsolatban lévén, hogy a te választókörzetedbe tartozik Párma az EFSA székhelye. Köszönöm szépen, elnök úr! összefoglaló jelleggel mondanám a mondatomat, elnézést kérek, hogy késtem, nem tudtam végig követni a ez előbb lezajlott vitát. Tehát nagyon fontosnak tartom ezt a látogatást. Az EFSA személyzete beosztottjai szempontjából is, és kérdés az, hogy az EFSA-nak mi a reakciója ezekre a nagyon fontos kérdésekre, amelyekkel foglalkozunk. Az EFSA szempontjából Természetesen elmondhatjuk azt az EFSA-ról, hogy még lehetne a, a szerkezetét javítani, tökéle, tökéletesíteni, ugyanakkor ez egy megbízható szervezet, teljes szívvel rájuk bízhatjuk a tudományos kérdéseinket, megfelelő ismeretanyaggal rendelkeznek, kíváncsiságunkat ki tudják elégíteni. Úgyhogy véleményem szerint a jövőben is e-, előszeretettel kell ezt használnunk, ezt a lehetőséget. Ott van például az új élelmiszerek kérdése, vagy a géntechnológiával módosított termékek kérdése. Illetve az is fölmerül, hogy a mezőgazdaságra milyen hatással lesz mi hatása lesznek a megváltozott körülmények, illetve, hogy nagyon fontos lenne az is, hogy az EFSA nyomon kövesse ezen új körülmények, illetve a mezőgazdaság folyamatos együtthatását és változását. Fontos ez a munkánk részéről. Köszönöm. Köszönöm, Vittorio. Csak aláhúzhatom, hogy szükségünk van az EFSA-ra. Éppen ezért érdekeltek vagyunk a javításában. És, és zárójelben mondom, hogy a jogalkotási munkánk tekintetében ez az intézmény nagyon fontos. Éppen ezért óvatosnak kell lennünk a kritikánkkal. És természetesen eh, tudnunk kell, hogy hol tudunk támogatást nyújtani. Hiszen ez az ügynökség nagyon fontos számunkra a bonyolult témák miatt. Akkor most áttérünk a következő napi rendi pontra, ez pedig a szavazás, és pedig a biodiverzitás, a biológiai sokféleség megőrzését célzó uniós jogszabályok végrehajtásáról szóló jelentésről. Most szavazóképesek vagyunk, megvan a szavazólistánk, és kezdjük a kettes módosítóval. Mindenkinek megvan a kártyája, remélhetőleg elképzelhető, hogy elektronikusan is szavazunk, de most készfeltartással. Ki támogatja a másodikat, kettes módosítót? Köszönöm. Ki ellenzi? Tartózkodás. Elfogadtuk. Hármas módosító mellett. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Négyes módosító mellett. Ellen. Tartózkodás. Elfogadtuk. Ötös mellett. Ellen. Tartózkodás. Elfogadtuk. Hatos mellett. Ellen. Tartózkodás. Elfogadtuk. Hetes mellett. Ellen. Tartózkodás. Elfogadtuk. 22-es mellett. Ellen tartózkodás, elfogadtuk 23-as mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. Huszonnégyes mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. 25-ös mellett, ellen tartózkodás elfogadtuk. 26-os mellett ellen tartózkodás elutasítva. 31-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 32-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 33-as mellett ellen tartózkodás, elfogadtuk 34-es mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk 36-os mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. A Peti 1-es mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. 38-as Fjellner, itt részenként szavazunk első rész mellett. Ellen. Tartózkodás elutasítva. Második rész mellett. Ellen. Tartózkodás elutasítva. 39-es Gerbrandi és a többiek részenként első rész mellett. Ellen. Tartózkodás Elfogadtuk. Második rész mellett. Ellen. Tartózkodás. Ellenőrizzük. Második rész. A 39-es második része. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 23 mellette, 22 ellene két tartózkodás. Elfogadtuk. Hát, sajnos. Pech. Elfogadtuk. Hát nem megy máshogy sajnos. Elnök úr, elvesztettem a szavazókártyámat, nem tudom hogyan, nem tudok elektronikusan szavazni. szerintem számolja bele a kártyáját. Eltört a kártyája, bárkinek eltörhet a kártyája, és akkor nem lehet így megszámolni a szavazatot. Aha, a tönkrement kártya nem kártya. Azzal nem lehet szavazni. Tehát akkor azt javaslom, hogy még egyszer szavazunk, és utána megszámoljuk. Tehát általában világos az eljárás, elektronikusan szavazunk, mindenki elhozza a kártyáját, vagy nem hozza el. Ez így szokott lenni. Nem, nem tudok mit tenni. itt egy kolléga kártyája hiányzik, menjen ki, és kérjen el új kártyát. Ebben az esetben szerintem ez így egyszerűen megoldható. És másról szavazhatunk, amíg megszerzi az új kártyáját. Különben állandóan ez a vita felmerülhet. Tehát várjunk egy kicsit, amíg szerez egy új kártyát. Tehát a szavazást kicsit elhalaszthatjuk. A szabály egyértelmű, elektronikusan szavazunk, és ennek az eredménye számít. Hogyha most az elhagyott kártyákat, a törött kártyákat pótoltatjuk, az a szabály ellen van. Megismételhetjük a szavazást, ez egy lehetőség, és akkor így megadjuk a tiszteletet a törött kártyának is, de van egy elektronikus eredményünk, és ha valaki idejön, akkor ellenőrizze, hogy működik a kártyája. Tehát akkor a 39-es második részéről ismételten szavazunk. Megnyitom a szavazást. Tehát a 39-es második részéről. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Akkor ez most megfordult. Tehát a második részt elutasítottuk. És úgy látszik, mégis helyreállt az a törött kártya. 40-es. Mellette? Ellene? Tartózkodás? Elutasítva. De ellenőrizhetjük a 40-est. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 28 mellette, 25 ellene elfogadtuk. Megérte. 41-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. 44-es visszavonták. 42-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. 43-as. Okafogyott. Akkor a kettes konszolidált módosítóról szavazunk mellette. Köszönöm ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Így néhány okafogyott lesz, és áttérünk a 9-es 48-asához. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 49-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 50-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. akkor éppen hallom, hogy az 53-as első részét visszavonták, tehát akkor a második részről szavazunk mellette. Ellene? Tartózkodás elfogadtuk. 52-es mellett? Ellene? Tartózkodás elutasítva. 51-es mellett? Ellene? tartózkodás elfogadtuk. Az 51-es. Ellenőrizzük. Zárom a szavazást. A néppártnál ketten túl sokan vannak. Tehát a néppártnál az egyik már kilépett, a második, igen, most rendben van. Tehát azért ez eléggé egyértelmű, hogy elfogadtuk. 54-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. Az egyes kompromisszum mellett köszönöm ellene tartózkodás elfogadtuk. Folytatjuk az 58-assal részenként, első rész mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellett, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük a második részt. Zárom a szavazást. Elutasítva. 60-as mellett. Ellene. Tartózkodás. Ezt is ellenőrizzük a 60-ast. Egy néppárti túl sok. Most rendben. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. Akkor 59-es mellett, 59-es, 59-es mellett, ellen, tartózkodás elutasítva. 61-es mellett. Ja, igen, akkor ez nem aktuális. 60-ast elfogadtuk. Akkor most három nem aktuális már. A Peti 5-ös, nem? Nem? a 63-as. 63-as Gerbrandi és a többiek mellett. Ellene. Tartózkodás. Ellenőrizzük a 63-ast. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. Tehát 64-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. A Pech 5-ös részenként első rész köszönöm ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Pech 11 részenként első rész mellett ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Pech 12-es mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Pech 7-es mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. 65-ös mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Peti 8-as mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A PEC 13-as mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 66-os mellett, ellene, tartózkodás, elutasítva a hármas konszolidált módosító mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Akkor a Peti 11-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A 37-es Bellié mellett ellene tartózkodás, elfogadtuk. 72-es mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 47-es mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Akkor folytatjuk. a 76-os Gerbrandi és többiek mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Akkor a 76-ost ellenőrizzük. Akkor zárom a szavazást. Elutasítva. 75 van Brandt. Akkor most a 75-ös van Bremt mellett. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Folytatjuk. Uh, itt a 17-es bekezdés 79-esével mellette ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 77-es mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A Peti 12 első részéről mellette, ellene, tartózkodás elutasítva a 80-as Kádenbach többiek mellette. Ellene. Tartózkodás. Ellenőrizzük a 80-as. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. 82-es és a 83-as mellett. 82-es, 83-as egy azonosak mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 85-ös mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 84-es mellett, Ellene? Tartózkodás elutasítva. Akkor 86-os mellett. Ellene? Tartózkodás ellenőrizzük. 86-ost. Zárom a szavazást, elutasítva. akkor van egy óhaj, hogy a PEH 21-ről mégiscsak szavazzunk. Tehát... Igen, szavazzunk? Ja, zöldek óhajtják, igen. Igen. A PEH 21-ről szavazunk és igazából az állásfoglalás nem foglalkozik ezzel a témával, és szerintem ezért kellene szavazni róla. A PES 21 pont mond annak, amiről most szavaztunk, hiszen itt nemzeti és ágazati célokról van szó, itt meg a mainstreamről, a fősodorról beszélünk. Ezen kívül, amikor a PES-ről szavaztunk, az volt a lényege, hogy az ilyen pecs dolgoknak halászat és tengeri vonatkozásuk kell, hogy legyen. Itt az általános kérdésekkel mi foglalkozunk, az Envi Bizottság is. Azt mondtuk, hogy szeretnénk egy integrált megközelítést, egy holisztikust, és éppen ezért szerintem ne tegyünk nemzeti célokat itt, vagy ágazati jellegű célokat ide be. Tehát majd, hogyha a határokon túli együttműk, határokon átnyúló együttműködésről van szó, akkor az releváns lehet. De itt ez igazából mindennek ellentmond, amiről szavaztunk. Tehát ne szavazzunk most olyan dolgokról, ami a halakkal függ össze. Köszönöm. Van egy igen, van egy nem. Akkor most arról szavazunk, hogy szavazzunk-e. Ki támogatja, hogy, hogy a PES 21-esről szavazunk? Tehát ki van amellett? Ki ellenzi? kitartózkodik. Úgy tűnik, hogy elutasítottuk. A többség ellenezte. Akkor nem szavazunk. 87-es. a 87-es óka el. válik, akkor a 89-es mellett ellene tartózkodás elutasítva a négyes konszolidált módosító mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. A 90-es, de még van előtte egy, a 93-as második része ki van mellette, ellene. Tartózkodás elutasítottuk. Méz, még egyszer nézzük meg, 93-as második rész, elektronikusan ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk, igen, szűkösen, de elutasítottuk. Akkor 90-es Fan Bremt módosítója szóbeli módosítóval mellette Tehát minek után elolvastuk a szöveget, most már a raportőr is támogatja, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Akkor jöjjön a, a, a 96-os Pereod Rodriguez mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 97-es Kramer két részben, első rész mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Második rész mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 98-as részenként első rész mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 99-es, három részben, első rész mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette. Ellene. Tartózkodás. Nézzük meg második részt elektronikusan. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Harmadik rész mellette. Ellene. Tartózkodás. Nézzük meg. Harmadik részt. Lezárom a szavazást. Ezt is elfogadom. Hát akkor most jön a konszolidált módosító hatos számmal mellette, kifogadja ezt el, mellette. Ellene. Azt hiszem, hogy ezt is meg kell néznünk, elektronikusan megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. És elfogadtuk. Tehát akkor elfogadtuk 29 igen szavazattal, 24 nem mellett. Akkor most egy-két dolgot elintéztünk, és rátérünk a 88-asra mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. Akkor a 176-os klassz mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 27-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 106-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 29 mellette ellene tartózkodás, ezt is elfogadtuk szedes es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 108-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Nézzük meg. Akkor a 108-asnál vagyunk. Szóval lezárom a szavazást, elutasítottuk. 109-es két részben, első rész mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. 114-es mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 28-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 110-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 111-es. Nézzük meg. 110-es nézzük meg? Jó, a 110-est megnézzük. Megnyitom a szavazást. Befejezzük. Elutasítottuk a 110-est. es mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. 112-es mellette. Ellene tartózkodását elutasítottuk. Akkor a PES, nem, ez itt egyértelmű volt, igen. A PES 6 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. PES 9-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. PES 18 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 119-es, Pest 17-es azonos mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 113-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 115-ös mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 116-os mellette Micsoda? 115-ös? Tehát akkor 116-os mégiscsak mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 117-es mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 118, 178-as, bocsánat, mellette. Ellene. Tartózkodás el, elutasítottuk. 190-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 118-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Nézzük meg elektronikusan 118-as tehát. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 120-as mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 122-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 124-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk egészségére. Pest négyes mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 126-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 128-as mellette ellene tartózkodás, nézzük meg. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 129-es mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Akkor jön a ötös konszolidált módosító mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. A hatos alcím 130-as mellette. Ellenem tartózkodás elfogadtuk. Pes kettes mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Pes tízes mellette ellene tartózkodás. Nézzük meg a Pes tízest. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 132-es mellette. Ellene tartózkodás elutasítottuk. 131-es mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 136-os mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk ugyanaz a 133-as meg a 134-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 135-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 137-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Pest 19-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 138-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 139 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Elfogadtuk. Megnyitom a szavazást, mert hogy ellenőrizzük. Bezárom a szavazást. Elfogadtuk. 140-es részenként első rész mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. Nézzük meg. Hát akkor nézzük meg 140-es első rész. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk, ugye? Akkor a második résznek sincs már értelme. 141-es következik mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 142-es mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. 144-es két részben első rész mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtok második rész mellette. Ellene. Tartózkodás nézzük meg a második részt. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Akkor a 145-ös mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 148-as <clears throat> mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 146-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 147-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 149-es mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. 150-es mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. 154-es e, mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 151-es mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 152-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 153-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 155-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 81-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 156-os mellette ellene tartaszkodás elfogadtuk. 157-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 159-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Így azonos a 158-as, 160-as mellette. Tehát mellette ez volt mellette, ugye? Köszönöm. Ellene. Tartózkodás. Nézzük meg. So, dann beendet. Akkor most lezárom, tehát elfogadtuk. Akkor most jön a 162-es Ferreira. Mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. as mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 100. 64-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Jön a Peti 4-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 166-os mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 167-es mellette ellene tartózkodás elfogadó. 169-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 171-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 170-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 168-as három részben első rész mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Na, még értelme a másik kettőnek? Második rész mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. Most aztán már nem tudom, hogy a harmadiknak van-e értelme, van. Hármas, mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk, hát elutasítottuk. Három részben utasítottuk el. Akkor Három részben háromszor lehet, egyszerűs is lehetett volna. No, akkor 172-es mellette mellette, nem, akkor kezdjük előről, szóval a 172-es, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk, de akár meg is nézhetjük, nézzük meg. Egy néppártival több van. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. as mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 174-es mellette. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. 175-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Peti 10-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 179-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 189-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 180-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 182-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 181-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 183-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 184-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Pes 20-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Nézzük meg, nézzük meg a besúszást. Lezárom a szavazást. Elutasítottam. Igen. 185-ös mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 186-os mellette ellene tartózkodás elfogadta. 188-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 190-es mellette nem jó, mert hogy Hát 90-es. Már szavaztunk a 190-esről? 191-es Gebrandi mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 192-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 193-as mellette. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. Peti 12-es második rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Akkor jönnek a preambulum bekezdése 9-es Grosztet mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 8-as mellette ellene tartózkodás elfogadtok, Tízes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Tizenegyes két részben első rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodás. Ezt is elfogadtuk, de akár meg is nézhetjük a második részt elektronikusan. Lezárom a szavazást. Igen, elfogadtuk. 12-es jegle mellett ellene tartózkodás elutasítottuk 13-as Rosszi mellette ellene. Tartaszkodás elutasítottunk. 14-es áder mellette ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 15-ös Arzénisz és a többiek mellette ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Egyes mellette ellene tartózkodás elutasítottunk. 16-os két részben első rész mellette. Ellene. Tartaszkodás elfogadtuk második rész mellette. Ellene. Tartózkodás. Nézzük meg a második részt. Bezárom a szavazást. Elfogad. Jó reggelt! Már akinek csöng. Akkor most a 18-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 17-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 19-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 20-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 21-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Hát ennyi volt, csodálatos, és akkor most jöjjön a végszavazás erről a az állásfoglalásról. Elektronikusan megnyitom a szavazást. Le is zárom. Hát nézzék csak. 55 igen, nincs ellenszavazat, nincs tartózkodás. Nagyon-nagyon gratulálunk a raportőrnek, Eszter de Lange asszonynak, és akkor ezzel a parlament nagyon jól felkészülten indul a COP10-re, a Nagoyai világkonferenciára. Gratulálunk és köszönjük! a sok-sok munkát a jelentéssel kapcsolatban, de még maradunk a biodiverzitásnál, és rátérünk a következő napi rendi pontunkra, amely a kilences pont. A biológiai sokféleség egyezmény részes felei konferenciájának tizedik a Japán Nagójában sorra kerülő ülése. Itt a tanácshoz szeretnénk intézni egy kérdést. A kérdést megkapták. Ebben a Erről a kérdésről a plenárison eh, vitát is rendezünk. Szeretném megkérdezni, hogy van-e az egyszerű kérdéshez valakinek megjegyzése? Nincs. Igazából egy mondat az egész. Mit tesz az Európai Unió annak érdekében, hogy a top 10-es eh, sikeres legyen? Tehát akkor ezt így elfogadjuk. Akkor áttérünk a tízes pontra, a független hatásvizsgálatok biztosítása. Ja, ich war etwas zu schnell. Kicsit gyors voltam. Azt mondanám, hogy hölgyeim és uraim, a néppárt olasz szekciója még társalog, Tehát elfogadtuk a kérdést, de még itt van az állásfoglalás is, amit szeretnénk előterjeszteni. Nyilván ismerik, megkapták a dokumentumokban. Akkor szeretném megkérdezni, hogy az állásfoglaláshoz valaki hozzá szeretne -e szólni. Senki? Az se rossz. Akkor minnyáján egyet értünk ezzel. Tehát itt a kop Tehát Eszter de Lange, Kerprandi, Bellier, Tehát ők szeretnék ezt benyújtani, Belié asszony szeretne hozzászólni. Euh, merci, Monsieur le Président. Köszönöm, elnök úr. Örülök annak, hogy euh, megfogalmaztuk ezt az ellensfoglalást. Véleményem szerint rendkívül fontos az, hogy az Európai Parlamentnek nagyra törő elképzelései legyenek a nagoljai csúcs előtt. Három dolgot szeretnék kiemelni, három olyan dologról szeretnék beszélni, amit meg lehetne talán változtatni az állásfoglalásban. Az ökológiai csoportok nevében arra szeretném ráirényelni a figyelmet, hogy sajnálatosnak tartjuk a megrendező ország véleményét és álláspontját a biodiverzitásról. Tehát Japán álláspontja a biológiai sokféleségről, különös tekintettel a tengeri fajokra, a bálán, bálnákra, illetve a vörös tonhara gondolok. Tehát a japán álláspontot a biológiai sokféleséghez sajnálatosnak tartjuk, illetve felhívjuk arra Japán figyelmét, hogy a halászati sokféleségről alkotott véleményüket meg kell változtatni. Ez lenne a változtatás, aztán a következő. Világosan ki kellene mondanunk, le kell szögeznünk, hogy az Európai Parlament a szabadalmasítás általánosítása ellen szólal fel. Szeretnénk, hogyha ez benne lenne az állásfoglalásban. Tehát a élőlények szabadalmazása ellen vagyunk. Aztán van még egy dolog, amivel kiegészíteném az állásfoglalást. A bioüzemanyagok részben van ez. Itt ismételten meg szeretnénk azt fogalmazni, hogy rendkívül fontos a kötelező érvényű kritériumok kikötése a bioüzemanyagokkal kapcsolatban. Tehát ez a három változtatási javaslatom lenne. Ennek ellenére nagyon jónak tartom a szállásfoglalást. Remélem, nagyon nagy többséggel el fogjuk fogadni itt a parlamentben. Ja, Köszönöm. Belié asszony, Kriton Arzenis is jelentkezett. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék gratulálni az állásfoglalás szerzőinek. Véleményem szerint néhány dolgot el kéne bíjíteni. Az elmúlt két ülés alapján a 2010 márciusi kolumbiai konferenciából kiderült, vagy konferencián kierült, hogy Brazília és mások leszögezték azt, hogy a strat- új stratégiai tervben, tervet nem tudják elfogadni, hogyha a finanszírozással kapcsolatban nincsenek világos elkötelezettségek, illetve az Access and, uh, Access and Benefits Trading Protocol nem változik meg. Úgy tűnik, hogy olyan ö, sorsra jut ez a tárgyalási forduló is, mint Kopenhága, padhelyzet alakul ki. Úgy tűnik, hogy az Európai Unió álláspontja szégyenletes, legalábbis ezt olvasom ki a, a márciusi ülésből. Úgy tűnik, hogy az ENSZ emberi jogi nyilatkozatát nem is vesszük figyelembe, nem is tartjuk tisztában. a genetikai forrásokkal kapcsolatos egyéni és közösségi jogokra vonatkozó ez nyilatkozatot nem veszük figyelembe. Ugyanakkor a ö, hagyományos köztudást sem veszük figyelembe. Tehát gyakorlatilag az az Európai Unió álláspontja, hogy felhigítjük a genetikai forrásokról szóló jelentést, és ugyanez vonatkozik a felhasználókra, illetve a szolgáltatókra is, szintén genetikai forrásokról van szó. Az Európai Unió ezen döntéseket nem kötelező érvényűvé szeretné tenni, hanem önkéntessé. Nos, hogyha nem érjük el a parlamenti erőfeszítésnénket, akkor semmi értelme a tárgyalásoknak. Mi azt szeretnénk elérni EU-s részről, hogy ezt a jegyzőkönyvet ennek a jegyzőkönyvnek érvényt szerezzenek, ratifikálásától kezdve. Nos, nagyon fontos, hogy minden olyan erőforráshoz hozzáférhessenek a helyiek, amelyekhez hagyományosan hozzáfértek. Az EU álláspontja gyakorlatilag teljesen az ellenkezője annak, amit az ENSZ-ben gondolnak. Még egy megjegyzés. Sajnálatosnak tartom azt, hogy bár a CBD már 92 óta él, és elég jó körülmények között teszi mindezt. Van még két kicsit kereskedelmi célú egyezmény, amely sokkal virulensebb, ezek piacorientáltak, az összes véleményt figyelembe veszik, a piac véleményét, illetve a közösségi véleményeket. Nekünk mi, mi viszont döntésképtelenek vagyunk. A mi álláspontunknak nagyon fontos szerepe lesz, hogy végre valahára elérjük a célkitűzéseket. Köszönöm. Prodi. Köszönöm, Vittorio Prodi. Ja. Dann gehen wir weiter. Nem, akkor tovább megyünk. Cristina Gutierrez Cortines. Muchas gracias, señor presidente. Köszönöm, elnök úr. A biolo- biológiai sokféleség témájában hadd mondjam el azt, hogy a Bonni parlamenti delegációt én vezettem. nagyon nagy különbséget látok a, a szöveg és a, a között, amire szavaztunk. Amikor Bondban jártunk, akkor fölmerült a helyi lakosság problémája. Ők évszázadok, él, évszázadok óta élnek szobaforgó területeken, Afrikában, több mint 27 országban, Afrikában, Kamerunban, Indiában, Mexikóban, és most olyan helyzet állt elő, hogy a hagyományos földterületeiket, területekre nem engedik be őket, nem művelhetik meg ezeket. Régi módszerekkel dolgoznak, ezek egyáltalán nem károsítják a földet, nem engedik meg számukra azt, hogy a szent fáikat például tiszteljék, és azt gondolom, hogy ez megváltoztatandó nagyon sok olyan projekt van, amelyet az Európai Bizottság vagy az Unió finanszíroz. Véleményem szerint egy olyan nyilatkozatot vagy jegyzőkönyvet kéne hatályban léptetni, amely lehetőséget az ezen embereknek, hogy gyakorolják el, el, korábbi jogaikat. Az Európai Unió önmagát demokratikus szervezetnek vallja. Miért nem biztosítunk lehetőséget annak, hogy ezek a helyi lakosok, őshonos lakosok gyakorolják eddigi jogaikat. A 108-as módosításomat leszavazta a baloldal. Mi ennek az értelme? Európában, hogyha egy gazdának tulajdona van, akkor és nekünk, vagy valaki másnak más célja van a földterületével, hát akkor nem lehet kihagyni a földtulajdonost a döntésből. Nagyon fontos lenne, hogyha a szakbizottság elgondolkodna ezen, és próbálnánk koherensen fölépni. Figyeljünk oda arra, hogy hogyan kell megvédeni a földterületeket, illetve fontos az is, hogy a tulajdonos bevonjuk a döntéshozatalba. Hát csupán jogszabályokkal semmit nem lehet elérni. Ott van a, a, az élőhelyekről szóló irányelv, azt is figyelembe kell venni. És kérem szépen, ne felejtsük már el az őshonos lakosságot az őshonos lakossággal, helyi közösségekkel, illetve a, a civil szervezetekkel mindig is párbeszédet folytatunk. Most ezt miért nem tartjuk be? Az ENSZ-nek és az EU-nak is be kell tartani a nemzetközi jegyzőkönyveket, tehát mindenképpen meg kell hallgatni a helyi lakosságot, hiszen nekik hangjuk van és szavazatuk van azzal kapcsolatban, hogy mi történik velük fölterül és fölterületeikkel. Köszönöm. Tehát hol van itt a jelentésben az ellentmondás? Ez a kérdés, tehát itt egy ellentmondásról beszélt. Azt hiszem, hogy alkalmasabb lenne, hogyha ezt írásban nyújtatnám, így nyújtanám majd be. Minden világos. Kanyka? Ja, ein herzlichen Dank. Igen. Köszönöm. Nagyon fontos, hogy 15-e a módosítók határideje. Már most köszönetet mondok az élénk érdeklődésért, de szerintem szükséges lesz az, hogy nagyon konzekvens anyagunk legyen, és csak a leglényegesebb pontokra kellene koncentrálnunk. Az lesz a szándékunk, hogy a módosító tartalmát is közvetítsük. Szerintem ne legyen akkora dokumentum, hogy minden regionális, helyi dolgot részletezünk. És a mai szavazati magatartást pedig köszönöm itt a biológiai sokféleség ügyében. Elképzelhető, hogy eh, a jövőben egy kicsit összehangoltabbak leszünk, de úgy gondolom, hogy eh, ezen dokumentum tekintetben fontos az, hogy eh, a parlament erős álláspontot képviseljen. A beszélgetések során már kiderült, hogy tekintetbe kell vennünk a leglényegesebb eh, lakossági csoportok érdekeit. A természetvédelem, illetve a biológiai sokféleség védelme csak is akkor képzelhető el, hogyha a helyi lakosság is támogatja. Sajnos Európában hiányzik az, hogy a döntéshozók eh, elkötelezettek legyenek a biológia sokféleséget, a fajok védelmét eh, igazából minden politikai téren eh, képviselni kellene. Tehát az, hogy most itt valamilyen foghíba ezt bepasszintjuk, az nem helyes. Ne legyen olyan politikai terület, ahol nem jelenik meg a biológiai sokféleség védelme. Tehát minden területen eh, figyelembe kell ezt venni. Hiszen itt, hogyha valamit elvesztünk, azt nagyon sok pénzzel sem tudjuk később pótolni. Legyen ez a jelentés alaphangja. Köszönöm. Köszönöm. Esther de Lange. Ik wil allereerst de collega's en ook het secretariaat. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani kollégáimnak, illetve a titkárságnak. Megköszönöm segítségüket. Nélkülük nem tudtuk volna ilyen gyorsan megfogalmazni ezt az állásfoglalást. korábbi fázisokban már nagyon széles konzultációt tartottunk, ezért volt lehetőség, vagy ez is segítette ezt a gyors végrehajtást. Kaldenbeck asszonynak válaszolván véleményem szerint nem kell túlságosan részletesen megfogalmazni ezt az állásfoglalást, mert akkor nem lesz olyan hatásos. De nagyon értékes és érdekes kommentárokat hallottunk, ezt véleményem szerint még módosítani lehet. Nagyon fontos az, hogy a emberi aspektust is belevegyük, illetve fontos a tonhalak és a halászat helyzet is. Egyébként a parlament már korábban hangot adott nem tetszésének ezzel kapcsolatban, tehát hogy, a, hogy Japán hogyan viszonyul a biológiai sokféleséghez. Aztán szabadalmak kérdése nagyon fontos szintén. egyre több kivételt alkalmaznak ezzel kapcsolatban, és ez nem tesz jót a sokféleségnek. Azt szeretnénk, hogyha nem csak a multinacionális cégek élveznék a szabadalmak előnyeit, hanem az egy, egyes személyek is. Megvan a szövegünk, és hogyha ezt véglegesítjük, akkor elmehetünk az Európai Bizottsághoz, és föltetjük azt a kérdést, hogy hogyan tudjuk azt elkerülni, hogy olyan hibába esünk, mint a korábbi nemzetközi konferenciákon. Sok olyan nemzetközi partner van, aki a konferencia termen kívül egyez meg dolgokban, és írnak a leegyezményeket, úgyhogy mindenképpen el kell a bizottsághoz. Köszönöm. Ja, dann fragen wir doch mal. Akkor kérdezzük meg az Európai Bizottságot itt közvetlenül, hogy hogyan akadályozza meg azt, hogy ne csak a köldökünket nézzük, hanem hogy valamit el is érjünk. Jörg Rósz van itt a körünkben, és esetleg informálhat minket. Nem tudom, itt van? Bitte. Ja. Köszönöm. Igen, ami itt az előkészületeket illeti, néhány szót szólnék arról, hogy hol is tartunk. A belső koordináció most kezdődött el a belga elnökség alatt, és a már említett eh, konferenciákra, a Káli és a Nairobi konferenciák eredményeit értékeljük ki, tehát minden szinten konzultálunk a tagállamokkal, és az Európai, álláspont, Európai Unió álláspontját dolgozzuk ki, most a belga egy elnökséggel együttműködve. Ezt pedig véglegesítjük majd a októberben a tanács következtetéseivel, és körülbelül október közepére lesz meg a tanács következtetése, a képviselők tájékoztatása pedig ez után ez lehetséges, de október elején már szeretnénk tájékoztatást nyújtani arról, hogy hol tartunk. Hát most itt a nyári szünet előtt nem tudnánk többet mondani. A végleges tárgyalások most ezen a héten zajlanak Montreában, és meg kell várnunk ennek az eredményét, hogy a kulcsfontosságú témákat megfelelő módon tudjuk képviselni Nagoyában a tizedik találkozón. És itt természetesen az EU 2020-as célokat is képviseljük, teljes mértékben elkötelezettek vagyunk, hogy októberben elfogadjuk az anyagot, és a finanszírozás lesz az egyik legfontosabb téma. A csomagot pedig a Montreali konferencia után tudjuk majd értemben vázolni. Köszönöm. Nem tudom. Egyéb jelentkezés? Köszönöm szépen. Egy kérdésem lenne a bizottsághoz. Tudom, hogy nem könnyű EU szinten közös álláspontot kidolgozni, ez időben telik, de azt hallottuk, hogy október közepén fog ez kialakulni, és Nagoljára pedig október végén kerül sor. Attól tartok, hogy még megint abba a azt a hibát követjük el, mint, mint Kopenhága esetében. A konkrét kérdésem az, hogy jelenleg mit csinálnak? Illetve az EU-n az EU-n kívüli országokat hogyan győzik meg arról, hogy az EU álláspontját elfogadják, vagy egyáltalán csinálnak valamit? Azt várják, hogy október közepén kialakítsák az európai álláspontot, vagy addig ez elkészüljen és, után, és eközben a többiek függetlenül tárgyalnak? Nem kéne összefognunk és másokkal egyeztetnünk? Kriton Arsenisnek kérdése van. Igen. Hogyha jobban képviseljük az álláspontunkat, és hogyha megnézzük, hogy milyen eh, hátrányok, előnyök származnak, az lényeges. Nagyon világos a pozíciónk, és megkérdezem a bizottságtól, hogy igaz-e az, hogy a bizottság itt a dokumentumon említett dolgoktól eltér-e, és nem támogatja azt, hogy itt mindenki profitáljon. Tehát itt a bizottság hogyan szeretné ezt konkrétan megoldani? Tehát itt van néhány megjegyzés, amiről rákérdeznék a bizottság. Thank you, Mr. Chairman. Um, for... Köszönöm, elnök úr. Először arra válaszolnék, hogy harmadik országokkal milyen tárgyalási folyamatokat fordítunk. Nos, a COP előtt nem lesz sok időnk, hiszen az október közepén lesz csak kész a közös álláspont, de most már Montrealban folynak tárgyalások más felekkel is. Azt vizsgáljuk, hogy hogyan lehet kompromisszumokat kialakítani. Az ezen um, konferenciákra vagy informális, információs, informális találkozókra kialakított álláspontunk fényében. A zöld diplomáciai hálózatunkat befetettük, úgy, ahogy ezt áprilisban is tettük. Sajnálatosan nekünk még csak álláspont tervezetünk van, hogy körülbelül már a harmadik felek is sejtik, hogy mit gondolunk. Aztán a szeptemberi magas szintű találkozót találkozó is kitűnő lesz, ez New Yorkban lesz, illetve lesz egy ENSZ konferencia, amelynek a biológiai sokféleség a, a témája, ezen el, erre elmennek a miniszterek is, és ez gyakorlatilag a COP előkészítése lesz. Nagyon magas, szintű, magas szinten képviseltetik magukat a, a politikusok, ezt az alkalmat is ki lehet használni arra, hogy a nyitott kérdésekben megegyezzenek a kopra előkészülvén, és magán a konferencián is sok minden megoldásra kerülhet. Aztán a második téma. Ugye Montrában jelenleg is fognak a tárgyalások erről, és a kollégái még nem tájékoztattak arról, hogy milyen előrelépések történtek, elnézést kérek, de nem tudom ezt most önöknek elmondani. Montrealban. Nem tudjuk, hogy a vita hogyan halad. Aztán őshonos lakosság, illetve a hagyományos köztudáshoz, vagy közjóhoz, tudáshoz, tudásanyaghoz való hozzáférés. Most természetesen az Európai Unió fontosnak tartja, hogy ehhez hozzáférhessenek a továbbiakban is az őslakosok, és nagyon fontosnak tartjuk azt is, hogy az országok kötelező jelleggel bevonják a helyi lakosságot, illetve az őshonos lakosságot a tárgyalásokba. És ehhez mechanizmusokat kell foganatosítani, de erre természetesen csak nemzeti szín, szinten van lehetőség. Már folynak a tárgyalások ezzel kapcsolatban, nem egyszerű a helyzet, nem csak az EU-nak, van meg erről a véleménye, úgyhogy ez egy nagyon átpolitizált kérdést. Nem az a helyzet, hogy az Európai Unió nem szeretné, hogy bevegyük, hogy az őshonos lakosságnak milyen jogai vannak a genetikai forrásokhoz mennyiben férhetnek hozzá. Nem erről van szó, csak nagyon nehéz e- elérni, hogy be is kerüljön ez a szövegbe és amint megvan a Montreali vita eredménye, vagy hogy hogyan alakul az, akkor természetesen tájékoztatom önöket. Elnézést kérek, hogy nincs itt az a kolléga, aki részletesebben és közelebbről is foglalkozik ezzel. Nincsen további felszólalási igény, tehát akkor még egyszer megjegyzem, hogy holnap 12 óráig lehet benyújtani a módosítókat. Tehát nem lesz túl sok időnk. Akkor most áttérünk a ma délelőtt utolsó pontjára, hiszen a 11 esen már foglalkoztunk az EFSA-val. Akkor most a klíma kik nincs a napirenden, elhalasztottuk, tehát akkor a tízes pont a független hatásvizsgálatok biztosítása. Egy jelentésről van szó, Martin Kellenen, és most Kelemen úrnak átadom szó. Thank you, uh, Mr. Chairman. Köszönöm, elnök úr. Yeah, the most important item on the committee's agenda today, but uh, nevertheless, I think... Nos, azt hiszem, hogy nagyon fontos témáról van szó, ahogy említette ön is. A mi szakbizottságunk a Jurinak, felelős szakbizottságnak véleményt ad a független hatásvizsgálatok biztosításáról. A Juriban az előadó Nibler asszony, és a végleges munkadokumentumában az olvasható, hogy a bizottságnak kell a, a felelősséget viselnie a hatásvizsgálatokért, de nagyon fontos az is, hogy minőségellenőrzést hajtsanak végre a hatásvizsgálatokon. Én azt elfogadom, el tudom, el tudom fogadni, hogy a bizottság hihetetlen szaktudását felhasználjuk, illetve hogy ez a hatásvizsgálatokban is megnyilvánuljon, de nagyon fontos az, hogy szigorú külső és független minőség ellenőrzésnek vessük alá mindezt úgy kéne megtenni, hogy egy ilyen, hogy fölállítunk egy független hatásvizsgálat bizottságot. A svéd, holland és brit hatóságok egyébként már fölállítottak egy ilyen testületet. Számos érintett fél keresett meg az észrevételeivel, azt gondolom, hogy nagyon jogos aggájaik vannak. Sokszor a bizottsági hatásvizsgálatok célja az, hogy egy-egy EU-s döntés vagy határozatot alátámaszon. Nem arról van szó, hogy nem teljesíti azt a, azt a célt, amit, amit elvileg teljesítenie kéne, hogy segítse a döntéshozókat a döntéshozatalban. Az IMCO is megvizsgálta ezt a kérdést, az első eszmecsere már megtörtént a független hatásvizsgálatokról. Véleményem szerint az envit akkor az envit akkor kérhetik fel ilyen hatásvizsgálat megalkotására, hogyha jelentős módosítások érkeznek Egyébként ez sokszor megtörténik, tehát hogyha jelentősen módosítanánk egy, egy jelentést, akkor mindenképpen élhetünk a független hatásvizsgálata, hogy nyilván nem minden egyes módosítás esetében, hanem a jelentősebb, komolyabb módosítások esetében. Erre tehát megvan a jogunk, azt próbáljuk elérni, hogy a tények teljes tudatában döntsünk. Nagyon fontosnak tartom azt is, hogy javítsuk a hatásvizsgálatok minőségét. Ezt úgy lehet elérni, hogy, ha, hogy több érintett félel egyeztetünk, illetve hogy az összes opciót figyelembe veszünk, és néha az egyik legjobb és legokosabb opció az, hogy nem teszünk semmit. Ezt se felejtsük el. Sokszor nem lehet megmérni, hogy egy-egy javaslatnak vagy módosításnak mi a hatása, akkor ezt nem kell megtenni. Sokszor olyan hatások olyan hatásokról beszélünk, amelyeket nem lehet számosítani, ilyenkor ezeket el kell magyarázni. Tehát a független hatásvizsgálatok nagyon fontosak, és alapvetően megváltoztathatják a döntéseinket, de a kulcs szó mindenképpen a független. Köszönöm. Ja. Eh, Köszönöm, kellene kolléga. Akkor az összes bonyolult anyag esetében tudnunk kell, hogy mik a következmények és a hatásvizsgálat hivatott ezt a problémát megoldani. Általában a hatásvizsgálatok igazolják azt, amit vizsgálnak, és természetesen nem ez a dolog lényege, hogy a jogalkotó hoz alkalmazkodjanak, hanem hogy függetlenül vizsgálják a hatást. A lényeges módosítások esetében is kellene hatásvizsgálatot tartani. Nem tudom, hogy folytattunk-e ilyeneket. Nagyon habozunk, hogy a következményeket előre jelezzük egy jogalkotási szándéknál jogalkotóként természetesen megvan a lehetőségünk, hogy eltérjünk a hatásvizsgálattól, de most többen is jelentkeztek. Gutiérrez Cortines asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Kicsit megdöbbent, hogy mindenki elment. Véleményem szerint a, a fenntarthatóság kulcsa nem más, mint a hatás. A fenntarthatóság elméletének alapköve a hatás. Az Európai Unió szabályzatát, vagy normáit mindenképpen demokratikusan kell végrehajtani. Nos, a kérdés az, hogy az Európai Unió szabályainak, vagy szabályrendszerének, jogszabályainak milyen hatása van bármilyen hatásról beszélhetünk, beszéltünk a, a költségvetési hatásról, foglalkoztatási hatásról, stb. stb. Fontos az is, hogy ki készíti el a jelentést, és milyen kritériumok alapján készül a jelentést. Ezek a legfontosabb feltételek, vagy szempontok, és tudjuk, hogy az Európai Unió előbb-utóbb a költségvetési hatás tanulmány vagy vizsgálat, kérdését felül fogja vizsgálni. Nagyon bizonyította az, hogy bizonyos Európai Uniós jogszabályoknak negatíva hatása, és ez természetes, mert nagyon sok a jogszabály, néha még negatív is lehet a jogszabály. Az Európai Unió azonban nem szokott ahhoz hozzá, hogy kritizálják. Ez egy vegyes szervezet, itt az EU politikai, szakmai szervezet, és mindenki nagyon ideges lesz, amikor kritizálnak minket. Véleményem szerint független hatásvizsgálattal kell azt felülvizsgálni, hogy mi mit is teszünk. A REACH esete például világosan megmutatta, hogy fekete foltok maradtak, amelyeket nem sikerült megoldani a jogszabályoknak, és hatások, hatása azonban megmutatkozott. Tehát nagyon fontos a független hatásvizsgálatok kérdése. De tovább megyek. Véleményem szerint azon tagállami intézmények, amelyek végrehajtják ezen hatásvizsgálatokat, függetlenek kell lenni. Ott van például a városfejlesztés Spanyolországban. Nos, a városfejlesztés a 19. századi spanyol történelemnek köszönhető. Gyakorlatilag az történt, hogy az a döntés született Spanyolországban, hogy a gazdagoktól elveszik a javaik egy részét, és ezt városfejlesztésre fordítják. Tehát a finanszírozás nagy része városfejlesztésben vagy az, vagy az államtól származik, vagy pedig a különböző ö, engedélyekből. Nos, az a gond, hogy minden minden építési vállalkozó a lehető legtöbb házat akarja felépíteni, nem 500 épületet, hanem 32 ezeret, mert akkor 10 évig garantálva van a munkájuk. És nyilvánvaló az, hogy, hogy ez sokkal inkább a javukat szolgálja. Nos, aki elbírálja mindezt, az ezzel kapcsolatos engedélyeket, azoknak függetlennek kell lenni. Ezt szeretném mondani kellene barátomnak. Aztán még egy dolog. Az Európai Uniónak hozzá kell szokni ahhoz, hogy kritizálják. Nos, van egy norvég szervezet, amely azzal foglalkozik, hogy a történelmi ö, illetve hogy, a, hogy egy-egy ország nemzeti örökségét milyen módon károsítják a különböző szabályok, jogszabályok. Például nagyon, nagyon sok fémfélét kellett betiltani ennek következtében. Nos, mit akarok mindezzel mondani? Az Európai Uniónak felül kell vizsgálnia a különböző jogszabálytervezetek, még mielőtt ide hozzánk eljutnának. Tehát az előtt független hatásvizsgálatot kell tartani, és ennek gyakorlatilag nincs is költsége. Ne legyünk dogmatikusak. Nagyon mindennél világosabb az, hogy függetlennek kell lenni a hatásvizsgálatnak, pontosnak kell lenni, illetve külsőnek kell lenni a vizuális hatások, vagy a tájkép kérdését mindenképpen szubszidiaritás által kell megvizsgálni, a szubszidiaritás elve értelmében. Ezért is fontos az, hogy külső szakértők vigyel, végezzék ezt. Azt gondolom, hogy ehhez akár egy task force-ot is felállíthatunk, hiszen ez az egész életünkre, az egész EU életére hatással van. Köszönöm, Resetú Csaldes. Köszönöm, köszönetet szeretnék mondani ezért a tervezetért és a hatás tanulmányok, hatásvizsgálatok ö, számos oknál fogva a Lisszaboni szerződés hatályba lépésével még fontosabbak, hogy a parlamentnek együttdöntési joga van. Fontos, hogy független és jó minőségű legyen a hatásvizsgálat. A hatásvizsgálatok iránymutatások a jogszabályalkotás számára, de persze nem helyettesíthetik a politikai döntést. És itt nem csak gazdasági, hanem szociális, egészségügyi, környezetvédelmi implikációkat is mindig figyelembe kell venni. Meg kell nézni, hogy hol van erre szükség, és hol nincs. Vannak kérdések, amelyek egyszerűek, van amelyek bonyolultak. Sok esetben a hatásvizsgálat nagyon hosszú ideig tart, sokszor gyorsan elvégezhető, úgyhogy minden esetben nem kellene kötelezővé tenni a jogszabályalkotásban. Meg kell nézni, hogy a tagállamokban milyen gyakorlatok váltak be. Németországban, Svédországban, az Egyesült Királyságban vannak külső független testületek, amelyek ilyeneket végeznek, lehet tanulni a tanulmányokból. A független hatásvizsgálat úgy biztosítható, hogyha az összes érdekeltet megnéznek, hogy az érdek és különböző egyéb konfliktusok elkerülhetők legyenek. Nagyon sok esetben az érdekek konfliktusban állnak egymással. Ami pedig azt a javaslatot illeti, hogy ez ajánlás tehet arra, hogy egy jogszabályt elutasítsanak, vagy elfogadjanak, már mint a hatásvosgálat tartalmazon erre vonatkozó javaslatot. Ezzel szemben vannak aggodájai, aggájaim, úgyhogy a politikai döntést nem helyettesítik. Úgyhogy köszönöm a raportőrnek a véleményét, és hát örömmel várom az együttműködést a következő hónapokban. Köszönöm szépen. Szátó Haszi asszony. Ja, kiitoksia. Köszönöm szépen. Köszönöm. Tehát mondok a vélemény előadójának, azt hiszem, hogy nagyon jó munkát végzett. Ahogy azt a szocialista képviselő is az imént elmondta, én is szeretném azt kiemelni, hogy a határos vizsgálatok sosem hagyhatják figyelmen kívül a politikai gondolkodást, a politikai döntéshozatalt. A hatásvizsgálatok célja az, hogy a tények teljesebb ismeretében tudjunk mi politikusok dönteni. Hibler asszony, aki a Jurinál jelentéstevője ennek a kérdésnek, három alapelvre építi a jelentését. Véleményem szerint ezen három elvet a mi saját véleményünkben is meg kell jelenítenünk. Először is. A hatásvizsgálatok segítséget nyújtanak, segítik a politikai döntéshozatalt. Természetesen sosem helyettesíthetik a politikai döntéshozatalt. A független hatásvizsgálatok, illetve a hatásvizsgálatok nem késleltethetik a politikai döntést. Nem lehet hatásvizsgálatok ürügyén megakasztani vagy megakadályozni a politikai döntéshozatalt, hiszen végül nyilván a politikai döntésnek van súlya. Erről szól a demokrácia. Kellenen úr javaslatának ötödik pontjában azt olvashatjuk, hogy hogy egyértelműen számszerűsített hasznokkal és költségekkel rendelkezzen egy ilyen hatásvizsgálat. Én úgy vélem, hogy az ötös pont kicsit ellentmond Nibler asszony jelentésének. Én ez esetben inkább Nibler asszony véleményét támogatom. Nagyon sok kérdésben a hasznot nem lehet mindig egy, egyértelműen számszerűsíteni. Jó lenne, ha ez így lenne, ha ezt mindig meg lehetne tenni, de sajnos nem ez a helyzet. Sokszor a haszon, a környezeti vagy egészségügyi, és ilyenkor mindig nagyon nehéz ezeket számszerűsíteni. Van egy nem is régi, és nagyon jó példa erre hatásvizsgálatot kértünk ROX jogszabályokra, és számos esetben kiderült az, hogy a költségeket nagyon nehéz meghatározni. Aztán a hasznot is nagyon nehéz számszerűsíteni, amikor az például a biológiai sokféleség. Hogyan lehet monetárisan kifejezni azt, annak az értékét, hogy megmarad például egy faj, hogy az nem hal ki. Ennek nincsen pénzben kifejezhető értéke. Illetve például a helyi közösségek életminőségét is nagyon nehéz ennek az értékét pénzben kifejezni. Tehát a hatást, a hasznot nem mindig lehet egyértelműen számszerűsíteni, ezért fontos az, hogy számos opciót hagyunk. Hetes pont, Kellenen úr véleményében. Nos, lényegi módosítások esetében azt javasolja Kellenen úr, hogy itt is kérjünk saját hatásvizsgálatot. Én úgy gondolom, hogy ez is összeegyeztethetetlen Nébler asszony javaslatával, tehát a Júri javaslatával. Ugye az alap elgondolás a jogszabályalkotás szabadsága. Az eredetiben az intézményközi egyezményről olvashatunk, az viszont azt mondja ki, hogy ha jogszabályalkotó lényegi módosításokat kíván tenni, akkor lehetőség van a hatásvizsgálat kérésére. Ez nem kötelezettség, nem kötelező, hanem lehetősége van erre a jogszabályalkotónak. Én azt jónak tartom, hogy szuverén módon eldönthetjük, hogy készítünk-e ilyen hatásvizsgálatot, avagy nem, de kérem, hogy ne kössük meg a saját kezünket, nérjük elő kötelező jelleggel, hogy ezt meg kell jelenteni. Véleményem szerint talán egyfajta egyesúlyra kéne törekedni kellene úr javaslata, illetve Nibler asszony elképzelése között. Jó lenne, hogyha lenne némi mozgásterünk lényegi módosítások esetén, hiszen ez a demokrácia. Köszönöm, Vittorio Prodi, a szó. Grazie Presidente, <clears throat> grazie anche al collega Callaghan. Köszönöm szépen, megköszönöm Kellen úr munkáját. Kicsit én is össze vagyok zavarodva. Az Európai Uniónak számos eszköze van, és ezeket mindenképpen meg kell vizsgálni, még azelőtt, hogy újabb eszközöket kérnénk. Elmagyarázom, mire gondol. A bizottság szakmai tudásának bővítése érdekében a Joint Research Center munkájával él, ugye ez függ a bizottságtól, tehát a közös kutatók központ munkáját használja fel. Ugyanakkor ez kiegészítendő kérhetünk, a bizottság kérhet egyéb tanulmányokat, olyan szempontból is, hiszen a, hogy a bizottság a, teszi a jogszabályok javaslatát, illetve olyan szempontból is, hogy ő a szerződések őre. Nos, én, én úgy gondolom, hogy ez egy elég jó módszer. Aztán az a ügynökségek, ugye az előbb említettük az EFSA-t, Nos, az EFSA látogat, amikor az EFSA-ba látogattunk, akkor többször elhangzott az, hogy mennyire fontos az, hogy az EFSA igazgató tanácsainak tagjai függetlenek legyenek. Tehát mielőtt külső segítséget kérnénk, talán az egész ügynökség rendszert kéne felülvizsgálni, vagy ellenőrizni, vagy megvizsgálni, hogy valóban függetlenek-e. Ott van például a Kopenhágai Környezetvédelmi Ügynökség. Úgy gondolom, hogy ez egy olyan ö, intézmény, amely rendkívüli módon felkészült és nagy szakmai tudással rendelkezik. Én függetlenek tartom őket. Ezt persze lehet elemezni. Elképzelhető, hogy olyan szakértőkről van szó, akik, akik függetlenek, őket kérjük fel a hatásvizsgálatok elkészítésére, illetve minden olyan dolog elkészítésére, amit fel van sorolva, és ezen ügynökségek véleménye a hatásvizsgálat gerincét kell, hogy adja. Ugyanakkor a bizottságon kívüli szakmai tudást is föl kell mérni, illetve ezt is meg kell hallgatni. Nagyon fontos, hogy az ellenvéleményeket is meghallgathassuk, azoknak a véleményet is meghallgassuk, akik például nem értenek egyet a kopenhágai ügynökség véleményével. Tehát a külső szervezeteket mindig meg kell keresni. Mindig elemezni kell azt, hogy valóban függetlenek-e az ügynökségek, a mi ügynökségeink vajon mennyire felelnek meg a függetlenség elvének. Persze ez a cél. Mindig is hangsúlyoztuk azt, hogy az ügynökségek igazgató tanácsa legyen független. Tehát azt kell megvizsgálni, hogy a rendkívül fejlett szakmai tudással rendelkező ügynökségek ne viseljenek felelősséget a hatásvizsgálatok esetében. Sokszor előállnak kényes helyzetek, és úgy vélem, hogy ezeket elkerülendő az Európai Parlament megbízható tagjait kell felkérni ezek megoldására. Nem arról van szó, hogy állandó jelleggel ilyen kéréseket kellene megtenni, de úgy vélem, hogy a parlament kérjen fel olyan személyeket, akiknek bízunk szaktudásában, tehát kérjünk fel ilyen személyeket arra, hogy ők is szakvéleményt adjanak. Ezzel gazdagíthatnánk rálátásunkat. Úgy vélem, hogy ilyen szempontból akár egy ügynökségi tanácsot is végre lehetne, és meg lehetne teremteni, egy ilyet is létre lehetne hozni, hiszen elég sok ügynökségünk van, és azt hiszem, így is el lehetne járni. Mint említettem, hihetetlenül fejlett szakmai tudással rendelkeznek az ügynökségek. Gondolkozzunk el azon, hogy az ügynökségek vajon meg tudják-e szervezni azt egymás között, hogy különböző környezeti hatástanulmányokat készítsenek. Én úgy gondolom, hogy nagyon jó emberi erőforrás anyaggal rendelkezik az EU. Azt kéne talán megvizsgálni, hogy megfelelően gondozzuk-e ezt az emberi erőforrás anyagot, illetve hogy mennyiben támaszkodhatunk rájuk a hasonló kérdésekben. Ja, grazie. Dann, uh, Akkor Morkunajte asszony. Hát, Köszönöm, elnök úr. Szeretném megköszönni kollégáimnak a munkát, akik együttműködtek ebben a roppant bonyolult témában. Nagyon sok elem tény található itt. Amennyiben a hatás vizsgálatok alkalmazásáról van szó, akkor mindenképpen megemlítendő ezek környezeti hatása. Ami a környezeti hatásvizsgálatokra vonatkozik, figyelembe kell vennünk ezek környezetvédelmi hatásait. Tehát egy jogszabálynak milyen kihatásai vannak a környezetre. És így hagyhatunk jóvá, vagy utasíthatunk el javaslatokat. Úgy gondolom, hogy bárki, aki gazdasági tevékenységet folytat, tudja, hogy hatásvizsgálat tárgya lesz a tevékenysége hiszen a környezeti jogalkotás feladata az, hogy a gazdasági tevékenység hatásait megvizsgálja. Azt szeretnénk, hogy a független hatásvizsgálatok elve terjedjen el. Itt például az energiaszektorra gondolok elsősorban, de más szektorok is relevánsak. Amíg egy vállalat rendel meg egy vizsgálatot, egy kutatást, akkor nyilván azt hiszi, abból is indul ki, hogy a hatásvizsgálat eredménye igazolja a tevékenységét. Néha ilyen vizsgálatok mögé rejtőznek a vállalatok. Úgy gondolom, hogyha a függetlenség elve és az objektivitás elve, a nem részrehajlás elve vezet minket, akkor sokkal többet érhetünk el. Ja, Köszönöm szépen. Akkor megkérném a bizottságot, hogy foglaljon állást. Steven Wright van itt a körünkben is, most meghallgatjuk. Uh, thank you, Mr. Chairman. Köszönöm, a bizottság természetesen elkötelezett a minőségi hatásvizsgálatok mellett. Amit mi teszünk, az az, hogy megpróbáljuk a környezeti, szociális és gazdasági szempontokat összehangolni. Tehát nem csak költség és megtérülés alapon vizsgálódunk. Itt uh, igazából külső jelenléttel vannak problémáink, és a kettes számú véleménnyel. Miért? Először is hatás vizsgálati testület úgy került összetételre, hogy a foglalkoztatás és a környezetvédelmi főigazgatóság képviselő és a gazdaság képviselői ülnek benne. Amikor a tagállamokra tekintünk, akkor a tagállamok között is próbáltunk egyensúlyt létrehozni. Tehát igazából mi azt gondoljuk, hogy a gazdasági, a szociális és a környezeti szempontokat kell összehangolni egy hatásvizsgálat során. Intézményesen fontos az, hogy az elnök, a főigazgató hatóságoktól függetlenül nevezi ki a testület elnökét. A bizottság belső eljárását ellenőrzi a testület. Nehéz a külsősöket eh, látni, és az Európai Parlament tagjait látni például. Tehát nem tűnik megfelelőnek az, hogy az Európai Parlament képviselője vizsgálja a bizottság belső munkáját. Tehát itt a külső és a belső eljárásokról egyaránt szó van. Esetleg szólhatnék az Európai Parlament és a Bizottság közötti keretmegállapodás tervezetről. A bizottság feladata, hogy eh, a saját felelősségében átlátható módon végeztesse el a hatásvizsgálatot. Tehát szerintem ez eh, legyen az álláspontunk, tehát a bizottság megnézi a belső, ellenőrizteti a belső eljárásokat. Üdvözlöm azt az elképzelést, amit Martin Kellenen mondott, hogy az IMCO megközelítést kövessük. Az IMCO a bizottsági hatásvizsgálatokat nézi meg, tárgyalja meg. Örülnénk az Európai Parlament részéről történő megvizsgálást is, miután megtettük a hatásvizsgálatot. Üdvözöljük az Európai Parlament elkötelezettségét, hogy a lényeges módosítók tekintetében is hatásvizsgálatokat rendeljen. A mi hatásvizsgálataink gyenge pontjai az, hogy követjük a eredményeket, ajánlásokat, viszont a módosítók esetében eh, nem könnyű ez. Ami az ügynökségeket illeti, a környezetvédelmi ügynökség egy nagyon jó példa, nagyon profi, független testület, és eh, gyakran kommentálja a hatásvizsgálatokat. A hatásvizsgálatok során szakértőkkel beszélünk, érintettekkel beszélünk, természetesen az Európai Környezetvédelmi Ügynökséget bevonjuk. Ez nem egy olyan testület, amelynek feladata az, hogy a bizottság belső hatásvizsgálatait ellenőrizze. Köszönöm. Linda, kérdés? Igen, reagálni szeretnék. Nem tudom, hogy mit csinál az IMCO, de a bizottság kész lenne arra, hogy a szakbizottságoknak bemutassa a belső hatásvizsgálatát? Itt jogalkotás folyik, és itt eh, általában az van, hogy eh, van egy jelentés, van egy árnyék jelentés, a bizottság kommentálja ezeket, de a bizottságnak szerintem eh, be kellene mutatnia a saját jogalkotási munkáját, és a hatásvizsgálatát. És nem tudom, hogy a bizottság miért utasított el bizonyos javaslatokat, fogadott el másokat elmed, elmennek a többi bizottsághoz, és bemutatják, hogy hogy végzik a belső hatásvizsgálatukat? Vittorio Prodi. Köszönöm szépen. Reagálnék én is, ha lehet, az elhangzottakra. Persze együtt gondolhattunk az IMCO-val. Az Európai Bizottságnak megvan a saját ö, rendszere, és ez használhatja arra, hogy ilyen és ilyen hatásvizsgálatokat készít. Az ügynökségek elláthatják, vagy betölthetik a független szervek szerepét. Nos, szerintem nekünk nem lehetnek jobb nem lehet jobb szakmai tudásunk, mint például a kopenhágai ügynökségnek, hiszen ők hihetetlen magas szinten vizsgálják a környezetvédelmi kérdéseket, és akár arra is biztathatjuk őket, hogy az többi ügynökséggel alakítson ki kapcsolatot, például a vegyi ügynökség Helsinki-ben, vagy az EFSA jöhet szóba. Tehát mindenképpen a hatásvizsgálatok feltételeinek teljesülnie kell. Egyrészt, független legyen a hatásvizsgálat, másrészt pedig a lehető legmagasabb szakmai színvonalat kell, hogy elérje. Nyilván, hogyha vannak fennmaradó kérdések vagy egyéb pontok, akkor még ezt ki lehet egészíteni más hatásvizsgálatokkal. De ez mindig fakultatív döntés kell, hogy legyen a parlament részéről. Ki, kényes kérdésekben még el lehet mélyíteni tudásunkat külső személyek segítségével, vagy külső szakértők segítségével. De mivel annyira kiváló és profi az ügynökség rendszer, például a kopenhágai, ezért nehéz lenne őket, vagy talán elképzelhetetlen is őket figyelmen kívül hagyni. Véleményem szerint az ügynökségek szerkezetét lehetne még fejleszteni, Tehát elképzelhető az, hogy egy második vagy harmadik külső szakértői véleményt is kérünk, hogyha erre szükség van. Mr. Wright. Wright úr, válaszolna a kérdésre? Köszönöm az első kérdésre, hogy bemutatjuk-e? Igen. Tehát, hogyha megkérnek, hogy bemutassuk a belső hatásvizsgálatunkat, eljövünk és bemutatjuk. Ami az ügynökségeket illeti, igen, a környezetvédelmi ügynökség független, nagyon profi, és konzultálunk az ügynökséggel, természetesen a vegyipari ügynökséggel is olyan javaslatokról, amelyek érintik őket. Tehát ahol inkább hezitálnánk, az a belső vizsgálatok. Miért? Azért, mert nem semlegesek és külsők. Tehát úgy gondoljuk, hogy a legfontosabb a semleges hatásvizsgálat, amely a gazdasági, szociális és környezetvédelmi szempontokra ügyel. És természetesen szerintem itt a gazdasági életet is figyelembe kell venni. Tehát a különféle politikai, rend, politikai területeket és a főigazgatóságokat is be kell vonni az érintett területeken. Akkor a jelentés készítője mit szól a hallottakhoz? Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Két gyors megjegyzés reakcióként először is egyszerű, hogy hol nem értünk egyet a bizottsággal. Világos, hogy már van hatás tanulmányi bord a bizottságnál, és ez különböző DZ munkatársakból áll és hát én úgy gondolom, hogy jó lenne független tagokat is felvenni a bizottságon kívülről persze különböző perspektívából nézik a dolgokat a különböző dz képviselői, csak éppen nem kívülről. hogy én azt gondolom, hogy észszerű lenne, és sokkal jobb lenne a folyamat, ha lenne a bizottságon kívülről is néhány független tagja ennek a bordnak, ennek a tanácsnak, nem kell ennek parlamenti képviselőnek lenni, mert ugye más a mi szerepünk a másik dolog pedig, amit Hassi asszony mondott. Én nem gondoltam arra, hogy a, egy módosítót mi meg tudunk változtatni de hát bizonyos jótékony hatások várhatók a hatásvizsgálatoktól. Nem minden módosító esetében, csak a fontosabbaknál. Nekünk is nyitottaknak kell lennünk, hogy megtudjuk, hogy milyen költségekkel jár például az adott módosítás. Itt most nem csak ö, politikai döntésre van szükség arra is, de hát a költségeket is meg kell nézni, és én el tudom fogadni, hogy lehet ott ö, egyéb jótékony hatás, környezetvédelmi, szociális, gazdasági, csak éppen meg kell nézni, hogy akkor az adott módosítónak vagy irányelvnek ö, milyen költségvonzatai ö, lesznek és hát ez az, amit én tulajdonképpen mondani akartam, úgyhogy nem, mintha nem lennénk a tények birtokában, amikor döntünk. Hát ennyit szerettem volna elmondani a képviselők által elmondott felvetésekkel kapcsolatban. Köszönöm. Akkor szeptember 15 délig lehet benyújtani a módosító indítványokat. 13-án, ugye? Tehát szeptember 13 délben, 12-kor és akkor most köszönöm szépen ezt a vitát, és akkor délután egy érdekes kérdésre kerül sor. Egyrészt eszmecsere a tanács elnökével, másrészt pedig egy nemzetközi vagy európai környezetvédelmi büntető bíróságra vonatkozó javaslat, és hát nagyon nagyra értékelem, hogy a meghívott nem Párizsban a Sanzelizén nézi a felvonulást, hanem ide jön hozzánk. Három negyedtől van